Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wenn Sie einverstanden sind, fangen wir an. Wir haben als ersten Köszöntök mindenkit, és eh, a vendégünket eh, üdvözlöm különösen nagy szeretettel, aki egy eh, a 2009-es jelentést fogja ismertetni, az ESFRI jelentését, Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma, Rizotto urat meghallgatjuk, és utána folytatjuk majd a többi napi rendi ponttal. Rizotto úr öné a szó. Jó napot kívánok, beszámolok az Európai Kutatási Infrastruktúrák Stratégiai Fórumának a legfontosabb eredményeiről. A parlament korábban következetesen támogatta a tevékenységünket, illetve az európai szintű integrációt. Jerzy Buzek úr különösen ott volt jó néhány rendezvényünkön, és folyamatosan ösztökélt bennünket a cselekvésre, különösen arra, hogy teremtsünk kelet és nyugat között egyensúlyt a tevékenységeinkben. Az Európai Stratégiai Fórum 2002-ben jött létre, a miniszterek tanácsa hozta létre. És a tagállamok, valamint a társult országok és az Európai Bizottság képviselői vettek ott részt. A célunk az volt, hogy a több oldalú kezdeményezéseket támogassuk azzal a célra, hogy a kutatási infrastruktúrákat hatékonyabban tudjuk felhasználni. És elsősorban a bizalomépítés lett a fő célunk. Európában ez nagyon fontos terület, még akkor is, hogyha néha kis visszaeséseket is el kell könyvelnünk. Megpróbáltunk az utóbbi időszakban, és úgy gondolom, hogy többé-kevésbé sikeresek voltunk. Európai szintű kutatási és fejlesztési infrastruktúra terveket kialakítani, bevonva a tagállamokat, az intézményeket, az erőforrásaikat, és ezeket összevonva egy közös alapba. Minden tudományos területen konkrét eszköztára van szükség a kutatáshoz, és a megszerzett tudás terjesztése, az új tudományos módszereknek a kifejlesztése folyamatos összjátékot kíván a kihívások, illetve az azokra adott műszaki válaszok között. Az egyik a másikat hajtja előre folyamatosan. És van több olyan eszköz, amely túl sokba kerülne az, hogy egyetlen ország gazdálkodjon vele. Nemzetközi szinten lehet csak létrehozni és a világ legjobb kutatói foglalkozhatnak, dolgozhatnak vele. A modern kutatások eredményét egyrészt terjeszteni kell, másrészt pedig az ICT kezdeményezésünk a megosztott infrastruktúrát egy konkrét eszközként képes igénybe venni. Ezen az ábrán arról szeretnék tájékoztatni, hogy a különböző tudományos közösségek az ICT segítségével tudnak egymással kapcsolatot tartani, például a tudományos adatok, a számítógép, a szoftver és a, az eszközök, valamint a megoldások holisztikus megközelítését alkotják. A kutatás módszertanunkat dinamikus tudás és innovációs háromszögnek neveztük el, azért, mert a világ legjobb kutatóit hoztuk össze egy-egy csapatban, és a tudást, a technológiát közösen fejlesztették egymással párhuzamosan, világszínvonalú minőségben, a különböző tevékenységeik során, és a tudományos, az oktatási, a műszaki, illetve vezetési tevékenységeket párhuzamosan vitték előre. Ezzel sikerült felszabadítani a kreatív energiákat, a felhasználók, szállítók fejlesztései pedig húzó motorként szolgáltak. Nem is annyira háromszögként, hanem inkább egy gyémánt rácsként képzeljük el azt, hogy az ipar, a kutatás, az oktatás, a résztvevők, az oktatási intézmények hogyan működhetnek együtt egymással. Az együttműködés kellő irányítás mellett nagyon eredményes lehet. Itt a politikai láthatóságot és a sikert szerettük volna megalapozni ezzel az elrendezéssel az agyelszívás helyett. Természetesen a finanszírozás eszközrendszere is fejlődik ezzel, és a színvonalas közbeszerzési eljárásokat szeretnénk Európa szerte bevezetni. Itt még dolgoznunk kell ennek az elérésén. Itt Grenoble, Pentagon vagy Polygon egy kvázi félszigetét szeretném bemutatni. Két sziget találkozás, két folyó találkozása között helyezkedik el, és a 70-es években eldöntöttük európai szinten, hogy itt hozzuk létre a kutatóközpontot. Létre is jött itt a Dóm környékén. Ez a kutatóközpont több ország vett részt. Franciaország, Németország és Nagy-Britannia, valamint további országok kapcsolódtak be később. És később pedig az Európai Egységes Kutatási Központ jött létre itt a nagy kör mentén. Többféle ipar települt ide, és virágzó gazdaság alakult ki. Ez fontos dolog, persze nem új felfedezés, mert hogyha visszamegyünk a középkorba, akkor itt az apátságok, az apátsági könyvtárak a középkorban nem csak a kékeget kutatták, ez persze képletesen értem, hanem számos technológiát fejlesztettek, amelyekre szükség volt ahhoz, hogy megőrizzék a tudást, a római, az arab, illetve a görög kutatások alapján. És a vegyészetben, az ételekben, az italkészítésben kiemelkedő eredményeket produkáltak. Erre szükség is volt, hogy a szerzetesek meg tudjanak élni. És számos olyan technológiát dolgoztak ki, amely aztán a reneszánsz alapjaként felvirágoztatta őket. Európa kereskedelmi, technológiai fejlődése nagyon gyakran ezekről a helyekről indult ki. Úgyhogy a világszínvonalú kutatási infrastruktúra, mint az európai kutatási övezet pillére nagyon fontos elhatározás, és számos nyilatkozat is megalapozza ezt. A Donastia eh, nyilatkozat a miniszterek tanácsa részéről felhívja erre a figyelmet, valamint az ERA 2020-as jövőkép amelyből idéztem az előző ábrán, ugyancsak ezzel foglalkozik. Rátérnek a kihívásokra, az Európai Unió számos projektje irányul ezekre a legfontosabb területekre. És a lényeg az, hogy a nyílt hozzáférésű kutatási infrastruktúrákat nem tudja egyetlen ország létrehozni, hanem több ország kell, hogy szövetkezzen. És nagyon gyakran nem tudják kellőképpen kezelni, fejleszteni ezeket a hálózatokat, amelyekből Európa szerte mintegy 300 létezik, és több mint 100 milliárd euróba kerülnek ezek összesen. Az éves fenntartási költségük pedig 10-15 milliárd euróra rúg, és nehéz megnyitni ezeknek a, az elérhetőségét, hogyha nem jönnek létre a megfelelő megállapodások. Az Európai Unió a kutatási infrastruktúrákat csak összevonva és integrálva lehet ütőképes. Úgy veheti fel a versenyt az Egyesült Államokkal és Japánnal a kutatás fejlesztés terén valamint a feljövő nagy hatalmakkal, Indiával, Kínával is csak így szállhat versenybe. 2000-ben hoztuk létre az Európai Kutatási Térséget, és ennek alapján alapítottuk a Kutatási Stratégiai Fórumot. Összefoglalnám a tevékenységeinket. Több területen dolgozunk. A regionális tevékenységek és az egyensúlyteremtés a keleti, illetve nyugatási, nyugati kutatások között nagyon fontos. Szeretnénk bevonni minden érdekeltet a gazdasági, társadalmi haszon a fő szempontunk, és ennek a szolgálatába állítjuk az eszközeinket. Szeretnénk a tudományos tájat átrendezni. A tevékenységünket az Európai Unió keretprogramjai alapozzák meg, a második keretprogramtól kezdve. Nagyon jó kapcsolatunk alakultak ki e közben Így készítjük elő a különböző programjainkat. Ezeknek a titkársága felelőse. És ahogyan tudják, egy új rendeletet hagyott jóvá az Európai Tanács, ez most lépett hatályba. és európai szintű infrastruktúra szabályozó mechanizmusát teremtette meg. Az együttműködés kiterjed a 2020-as céloknak az eléréseire is. Aztán, ami a jövőképünket illeti, az ütemtervünk keretében az ESFRI kidolgozta az ennek megfelelő célokat, 44 különböző kutatási infrastruktúrával dolgozó projektet alakítottunk ki, és ezek egy folyamatos hálózatot alkotnak. 2010. decemberében további projekteket veszünk majd fel a 44 mellé az államok döntése alapján. Ezzel is erősítjük majd az egymás iránti bizalmat. Az egészségügy, az élelmezés és az energetika területén szeretnénk újabb programokat bevonni. A 33 tagállam, illetve társult országból 28 kifejlesztette, kidolgozta a maga nemzeti úti tervét, és 13 már nyilvánosságra is hozta. 21 ország finanszírozza ezeket a terveket, és egyes esetekben kiegészítő források és rendelkezésre állnak az európai szintű együttműködés szolgálatában. Ahogyan látják, itt az országoknak a többsége nem a régi tagállamok közül, hanem az újabban csatlakozott tagállamok közül kerül ki. Tíz az új infrastruktúra projektek közül már folyamatban van, és nyolc pedig hamarosan beindul. Ez nagyon fontos. A tudományos közösséget valamennyi területen bevontuk, az Egyesült Államoktól eltérően mi a humán, a reál tudományok, illetve az orvostudomány területén határoztuk meg a fő előre haladási irányokat. Európai gondolatmenetben dolgozunk, és ezt szolgálják ki a létesítményeink is. A regionális alapok pedig biztosítják a forrásokat szeretnénk a legtávolabbi régiókat is elérni az erőforrásaink felhasználásával, és szeretnénk elkerülni a túlzott versenyt. Inkább az együttműködésben hiszünk. A megfelelő irányítási módszereken dolgozunk, annak érdekében, hogy az innovációs ökoszisztémák kialakulhassanak. Szeretnénk megteremteni az összhangot a kutatás, az ipar, illetve az alkalmazás között Oroszországgal, Indiával, Kínával, illetve az Egyesült Államokkal szorosan együttműködünk, és tulajdonképpen vezető szerepet értünk el a magunk területén. Milyen tanulságok fogalmazhatók meg, milyen hiányosságokat sorolhatunk fel, ezzel zárnám az előadásomat az európai kutatási térséget az infrastruktúrákra támaszkodva tudjuk kiépíteni, és ezt a jövőképet csak akkor érhetjük el, hogyha kialakul a kölcsönös bizalom, hogyha az EU nemzet, illetve helyi erőforrásai valóban a nemzetközi versenyképességet szolgálják a közös munka keretében különböző forrásból származnak ezek a pénzek, és nyilván vannak különböző eh, korlátaink is. Az Európai Unió pénzforrásainak a célja a kiválóság elérése, és 20-30 százalékban fedezik a nemzetközi tevékenységeinket a jelenlegi 0,25 százalékhoz képest. Ez a célunk. A következőkben a, az alábbi lépéseket tervezzük. Egyrészt szeretnénk minőségellenőrzéssel, minőségi erőforrásokat bevonva előrelépni, és akár globális szereplőként e, egységes álláspontot képviselni a kutatásfejlesztés területén. Egységes erőfeszítésre van ahhoz szükség, hogy intézményi kiválóságot érhessünk el, ami kiegészíti a, kiegészíti a kutatási tanács egyedi kiválóságról szóló beszámolóját, és itt figyelembe kell venni a kutatási infrastruktúrák, valamint az ipari innovációs kutatási tevékenységek összességét. Az Európai Technológiai Intézetet, a közös technológiai kezdeményezést el tudjuk indítani a kutatás, illetve az innováció területén, és nem csak a kutatásban. Ezzel szeretném zárni, és a képviselőknek köszönöm a lehetőséget, illetve a szakbizottság tagjainak köszönöm a folyamatos támogatást, amire szükségünk lesz a jövőben is, hogy megtessük a elvárt lépéseket. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Gyerek kollega kért először szót. Köszönöm, elnök úr. Ami a nagy európai kutatási infrastruktúrákat illeti, legyenek azok koncentráltak vagy dekoncentráltak, vonzzák a fiatalokat, és így el lehet kerülni az agyelszívást. Ez a Lisszaboni stratégia része is. A kutatási infrastruktúrák létrehozása együtt kell, hogy járjon a képzéssel, a személyzet képésével, azok képzésével, akik ezeket az igen költséges berendezéseket kezelni tudják. Másik kérdés. A kutató képzése, a kutatás a versenyképességünket tudja biztosítani a világpiacon. Ezt a kormányoknak meg kell érteniük főként a feltörekvő országok esetében. Professzor úr, többször szólt ön a strukturális alapokról. Mindez idáig a strukturális, vagyis a, igen, a strukturális alapokat bizonyos kritériumok alapján ítélték meg. A négyes fejezet hármas pontjában szerepel ez, vagyis az ön előadásának a szövegében, ahol ön világosan elmondja a strukturális alapokról szólva, hogy ezen alapoknak köszönhetően és a kohéziós alapoknak köszönhetően finanszírozni lehet a 2007-2013-as programokat. Ez számomra meglepetés. Eddig arról volt szó, hogy az útépítést és a környezet védelemmel kapcsolatos kiadásokat lehet finanszírozni ebből az alakból. Szeretném világosan látni, hogy mi is itt a helyzet. Előfordult-e már, hogy ezeket a strukturális alapokat alkalmazták már kutatási infrastruktúrák esetében az EU-n belül. Van egy másik kérdésem, professzor úr, ami a koncentrált és dekoncentrált infrastruktúrákat illeti. Tudomásom szerint e városokat kívánnak létrehozni, és intelligens városokat, amelyekben a kutatási programokat és a kutatási eredményeket fogják kipróbálni globális szinten, nem csak európai szinten, hiszen a jövőnkről van szó, és ezek az úgynevezett smart city még nem léteznek. Köszönöm, Herzog eh, thank you, eh, thank you, Chairman. Eh, Köszönöm, Elnök úr, üdvözlöm Ont Rizutto úr ebben a teremben. Azok, akik Európában vagy a világon a kutatással foglalkoznak, ismerik az ön nevét, és nagyra értékelik az ön tudását, szaktudását, és azt is, hogy ön hogyan vélekedik a kutatással kapcsolatosan, az európai kutatásról. Magyarország 2000-ben, amikor még nem volt EU tag, úgy döntött, hogy tudás alapú gazdaságot választja, és ezen az úton halad, és szerintem nagyon jó választás volt. Úgy gondoljuk, hogy ez döntő, ebbe az irányba haladni, de az első kérdésem az, hogy jelen pillanatban 44 projektünk van. Ön szerint mikor nyitjuk meg az elsőt? Ön szerint mikor érünk el oda, hogy valamit megvalósítunk, és valami elkezd már működni. És ez milyen gyakran fog előfordulni. Másik kérdés, ezt már felvetettem önnek egyik előző vitánkban, amikor a potenciális helyes, helyeket keressük az ESFRI számára, akkor általában ez mindig az úgy van, hogy a Pireneusoktól északra, a nyugati területen választ magának valamit az ESFRI, vagyis hát ezek a jó helyek az ESFRI számára, de remélem, hogy ez nem így lesz. Az agyelszívással kapcsolatosan szerintem ezt a problémát ebből a szempontból is meg kell vizsgálni, mert egyébként nem lesz szolidaritás, és azok az országok, amelyek teljesítenek, és amelyeknél a megtérülés korlátozott, az optimizmus el fog fogyni, és a támogatás is. Már követtem az ESFRIT t különböző európai projektek kapcsán, például az ELI projekt kapcsán. Magyarországon, Magyarországon nagy viták voltak erről. Nagyok a különbségek. Egyes projekteket tagállamok finanszíroznak, másokat pedig a strukturális alapokból, az új országokban pedig a kohéziós strukturális alapokból finanszírozzuk ezeket, és ezek, ez nem ugyanaz, hogyha, vagyis nekünk is hozzá kell ehhez járulni. Nem tudom, hogy hogyan lehet elkerülni ezt, vagyis az, hogy ne csak Európa nyugati része és a Pireneusoktól északra fekvő terület felelje meg az ESZTRI számára. Kallász eh, úr, köszönöm szépen. Köszönetet mondok Ricuttó úrnak ezért az igen világos előadásért. Én mindig is hittem azokban a kezdeményezésekben, amelyeket az Unió hozott a kutatás igen tág területén. Ha megnézik a főbb infrastruktúrák listáját, az ESFRI keretében létrehozott infrastruktúráról van szó, akkor azt láthatjuk, hogy itt egység van Európában a kutatási erőfeszítéseket illetően, legalábbis az én véleményem szerint. A következő kérdésem van önhöz, Rizutó úr. Gyakorlatias kérdés ez, gyakorlati jellegű. Beszéltünk a szolidaritásról a kutatásban, és a földrajzi és strukturális megoszlásról és amikor az infrastruktúrákról és az erőfeszítésekről van szó. Én olyan országot képviselek, amely, hogyha a kutatási kiválóságról van szó, akkor nem feltétlenül jut az emberek eszébe, vagy nem elsőnek jut az emberek eszébe. Voltak gondjaink. Egyébként régebben szerettünk volna mi is a világ vezető hatalmai közé tartozni. Amikor a Lisszaboni folyamatot elindítottuk, akkor ez volt a cél, az európai paradicsom megteremtése, de sajnos jelen pillanatban nem tudjuk a versenyképességünket javítani világméretekben. Vannak kiválóság központok Európában, ez egy dolog, de vannak itt még más szempontok is, például a gondolatok és az emberek szabad mozgása Európában és az egész világon. És szerintem ki kell fejleszteni az eszközöket ahhoz, hogy ezt elérjük, és általában a céljainkat megvalósítsuk. Önnek már sok a tapasztalata, megvan a know ja hogyha azt nézi, hogy mi a mi helyünk a világban, a kutatások területén, akkor melyek azok a területek, amelyek esetében lehet beszélni jó tudományokról, vagy rossz tudományokról, vagy jó pozícióról, rossz pozícióról. A másik pedig az úti tervben mennyire hisz ön, hiszen vannak tagállamok, ahol ezt megkérdőjelezik. Azt is tudjuk, hogy Európa az európai integráció irányába halad. Kulturális szintre és a kutatásokra, a kiválóságra kíván alapozni. Ha ez megtörténik, akkor valóban labdába rúghatunk a világ szinterén, sőt, igen, jó játékosok lehetünk. Szerintem ha ezt meg akarjuk valósítani, akkor nagy léptékű projektekre van szükség, és nagy erőfeszítésekre. Az önvéleménye szerint a jelenlegi projektek segítenek majd minket abban, hogy oda eljussunk. Én nagyon is hiszek az ESFRI-ben. Ön szerint ez a helyes út, ez a jó út, hogyha az említett célokat el akarjuk érni? Mészáros úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Rizotto úrnak szeretnék köszönetet mondani az érdekes bemutató előadásáért, és én is nagyon üdvözlendőnek tartom ezeket a terveket és a múltbeli tevékenységeket, valamint a jövőbeni terveket az ESFRI részéről. Említett három innovációs pillért az előadásában, a tudást, a kutatást, illetve a technológiát, és amit én egy kicsit hiányoltam, az a felsőoktatás, a felsőoktatás szerep ennek a folyamatában. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy az ön szemszögéből hogyan látja az együttműködést az felsőoktatás intézmények és a kutatóközpontok között, mert nagyon sok kutatás zajlik egyetemeken és a PhD-jükön dolgozó diákok, valamint az ő munkájuk elengedhetetlen szerepet játszik ebben. Hogyan tudnak együttműködni, és ez az együttműködés hogy foglalja magába az egyetemeket. Köszönöm. Thank you very much, President. I congratulate... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálok az elhangzott előadáshoz. Két kérdést szeretnék feltenni. Két olyan ügyben, amelyben további részleteket várnék öntől. Én egy kicsit aggályosnak tartom a pénzügyi fenntarthatóságot közép és hosszú távon a kutatási infrastruktúrát nehéz lesz megőrizni. Többször problémát okoz, hogy az infrastruktúrát hogyan tartják fenn, hogyan finanszírozzák. És a vége felé említette, ez a következő kérdésem, a kutatási infrastruktúra, illetve az ETI, a JTI, ami az új intézet az információs társadalom, az információs technológiáknak az összefüggéseit szeretném egy kicsit részletesebben megismerni, hogy kidolgoztak-e már olyan együttműködést, amit az EIT, az Európai Technológiai Intézet, illetve a kutató intézetek között. Köszönöm, Tolja asszony. Voglio anch'io ringraziare per questa presentazione interessante. Elnök úr, én is szeretném megköszönni a vendégünknek ezt a nagyon érdekes előadást. Megpróbáltam az összes engem érdeklő kérdésre választ találni ebben az előadásban. Ön valóban nagyon jól ismeri a kutatás számos területét. Én most nem a kutatással, hanem magukkal a jogi vagy eljárás technikai eh, eszközökkel kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. Ezeket létre kell hozni ahhoz, hogy ezek a projektek eh, valóban eh, az operatív szakaszba léphessenek, vagy működhessenek. Ön ismertette velünk a már létező, létrehozott kereteket, ugye létezik egy jogi keret, egy platform, különböző akciók vagy fellépések, de nagyon gyakran azt kell tapasztalnunk, hogy a gyakorlatban minden lefékeződik, a jó szándék visszájára fordul. Az ERIK konzorciumot is létrehozták az ESFRI keretében. Az illetékes biztos ennek a konzorciumnak a létrehozásakor azt mondta, hogy mindenképpen szükség van erre. Annak érdekében, hogy azok a projektek, amelyekben nagyon sok tagállam részt vesz, ebben a konzorciumban tulajdonképpen valamilyen közös alapra lejjenek. De minden alkalommal, amikor az Európai Unióban egy jogi személyiségű intézményt hozunk létre, rögtön problémákkal találjuk szemben magunkat. Szeretném megkérdezni, hogy működik-e ez, vagy sem, és ez az eszköz nem válik-e inkább teherré egy idő után az működtetők, akár állami, akár magánszervezetekről is legyen szó, azt mondják, hogy hiányzik az átláthatóság, az egész struktúra, az eljárások nem átláthatóak és túl bonyolultak. Én szeretnék még egy kérdést feltenni. Milyen kapcsolata van az Európai Technológiai Intézethez? az a benyomásunk, hogy túl sok intézményt hozunk létre, ahelyett, hogy koncentrálnánk, központosítanánk, inkább szétforgácsolódik minden. És ez bizony a kutatás kárára válik, és az egyes eszközök sem tudnak hatékonyan működni. Köszönöm szépen, Risotto, risotto úr. Nagyon sok kérdés hangzott el. Gondolom, hogy most megkapjuk a válaszokat az elhangzott kérdésekre Rizutó úrtól. Mindenek előtt szeretném bemutatni dr. Andrei Jonelt Romániából, aki az ESFRI végrehajtó tanácsának az egyik tagja. Nem számítottam arra, hogy ilyen sok kérdést tesznek majd fel, észak, dél, kelet, nyugat egyensúlyával kapcsolatban, de hát itt van valaki, aki segít nekünk abban, hogy ez az egyensúly létrejöjjön. Először én próbálok megválaszolni, és ha utána Jonel is kiegész, ki kívánja egészíteni, amit mondtam, akkor majd megteszi ezt. Nos, azzal kezdeném, hogy minden tagállamban, elsősorban a régi és nagy tagállamokban lezajlott ilyen koncentráció. Tulajdonképpen Németország esetében és Franciaország esetében is lezajlott ez a koncentráció miért, miért volt ez így. Az 50-es években kezdtük felépíteni Európát, és hogyha tekintetbe vesszük, hogy milyen sok nemzetközi intézmény létesült, kormányközi vagy más testületek, még mielőtt az Európai gazdasági közösség létrejött, akkor azt mutatjuk, hogy ez a történelmi fejlődés egyik mozzanata. Időközben már nem látjuk a szlájdjaimat, de szeretnék visszautalni arra, hogy azok az országok, amelyek nagyon fejlődtek, Ausztria, Csehköztársaság, Finnország, Görögország, Magyarország, Írország, ott is van ilyen, ugyanilyen megosztottság, Litvánia, Lengyelország. Tudom, hogy a Cseh Köztársaság ma reggel hozott egy döntést hét infrastruktúrával kapcsolatban. Megfigyelhető tehát ez a fejlődés. Én nem voltam az ESZFRI elnöke akkor, de a bővítéskor elég sok volt az ellenállás, és én az ESZFRI bővítését még az Európai Unió bővítése előtt véghez vittem a nyugat-balkáni országokra is kiterjedt már az eszfri kiterjesztése. Kiterjesztettük rájuk is, mert szerintem ez mindenképpen szükség volt. Most néhány szót a működésről és a gazdasági haszonról, hozamokról. Hercogasszony is ezzel kapcsolatban tett fel kérdést, és Kallasz képviselő is, tehát több, több kérdés is kapcsolódik ehhez. Két dolgot tettünk meg azonnal induláskor. Az eredeti elképzelés az volt, hogy másoljuk le az Egyesült Államokat, készítsünk egy roadmap-et, nagyon drága, nagyon költséges kutatási infrastruktúrákról a mostani koncepció alapján nem a dimenzió, nem a méretek számítanak, hanem a minőség. A minőség kell, hogy világszínvonalú legyen, ez milliókba kerülhet, de mindenképpen világszínvonalú kell, hogy legyen. Hogyha egy párhuzamot vonhatnék, ezekkel a kutatási infrastruktúrákkal összehasonlíthatjuk az olimpiai játékok infrastruktúráját. Ugye ott is vannak nagyobb sportok, kisebb sportok, de a minőség minden esetben olimpiai szint, olimpiai minőség. Ugyanez vonatkozik a kutatási infrastruktúrákra, akár kicsik, akár nagyobb, mindenképpen a világszínvonalon kell, hogy álljanak. És hogyha megint csak ezt az analogiát hozom az olimpiai játékokkal, hogyha helyi szinten is azt akarjuk, hogy megtérüljenek a e, beruházások, egy ilyen infrastruktúrának a befogadása vagy felépítése, akkor ugyanúgy kell ezt kezelni, mint az olimpiát. Az orosz kutatási e, miniszter helyettese Gnoffal találkoztam, és e, azt mondtuk, hogy Oroszországban létrehozunk egy infrastruktúrát, és majd önök használják. Ugye mit csinálnak Szocsiban? építenek egy olimpiai stadiont, és mindent felépítenek azért, hogy befogadják az összes atlétát. Miért teszik ezt? Miért fizetik ezt a nagy költséget? Azért, mert eh, a környezet is nyer ezzel az új infrastruktúrával, a saját sportolóik is tanulnak majd, és eh, megváltozik ennek az egész régiónak a perspektívája. Volt egy e, kifogás is, e, ugye elhangzott az, e, hogy honnan jön a pénz az északi országokból, tehát a strukturális alapokból, és ezt azért ismerjük el, nem a legoptimálisabban használjuk fel hogyha már kutatásra fordítjuk ezeket a pénzeket, az már nagy előrelépés, különösen a hosszú távú kutatás és hosszú távú stratégiai beruházások szempontjából. Miért ne használnánk fel tehát a strukturális alapok forrásait annak érdekében, hogy hosszú távon igazából változást érjünk el? Elhangzott egy kérdés a felsőoktatáshoz fűződő kapcsolatról is amikor a kutatás infrastruktúra ugye legtöbb használója diák, egyetemi hallgató, de nem csak ők, hanem műszaki képzettségű emberek, technikusok is, akiknek a képzése szintén nagyon fontos. Itt megvan tehát a közvetlen kapcsolat a felsőoktatáshoz, de szerencsére ezeket az infrastruktúrákat úgy kezelik, hogy a világról a legjobbakat vonzák ide, ugyanúgy, mint ugye az olimpiai stadionok. És ezért nem teljesen ugyanaz a problémáik mint az egyetemeknek. Az egyetemek is megpróbálnak egy nagyon jó környezetet teremteni, mi tulajdonképpen nem szolgáltatást akarunk nyújtani ezekben az infrastruktúrákban, az egyetemeken, tehát nem szolgáltatást akarnak nyújtani elsősorban, de az, ezekben a kutatási infrastruktúrákban igen, és ez egy teljesen más mentalitás tehát nyilvánvaló azért nagy a hatásuk ezeknek a felsőoktatásra is. Nyilván nem tudok mindenre kitérni, és látom, hogy már az elnök úr kezd idegesked, ideges lenni, hogy túl sokáig beszélek, de Taja asszony kérdésére mindenképpen válaszolok még, ugyanis ez kapcsolódik egy olyan nagy problémához, amely több európai országban is jelen van. A probléma a következő, és ez megint csak összefügg a strukturális alapokkal. Létrehoztak a kereskedelmi tevékenységekre is jogszabályokat, de hát ezeket nem lehet sem a sportra, sem a kutatásra alkalmazni. Nem kérhetjük, nem kérdezhetjük meg egy sportolótól, hogy mi lesz a következő rekordja egy kutatá, kutatótól sem kérdezhetjük meg, hogy mi lesz a következő kutatási eredménye. De azt már megkérdezhetjük tőle, vagy kérhetjük tőle, hogy a lehető legmotiváltabban eh, dolgozzon, eh, tegyen meg mindent. És e közben a tudást, a technológiát, magát a szervezetet is jobbítsa, javítsa így működnek a legjobb szervezetek. Szerencsére Európában eh, a CERN, az EMBL, ezek a kormányközi szervezetek működnek, ezek létrehoznak infrastruktúrákat már az 50-es évek óta, és ezek nagyon hatékonyan működnek. Ezek emelték Európát a megfelelő hatékonysági szintre. És ezeknek az intézményeknek az alapja a bizalom nem jobban bízunk bennük, mint a mikromanagementben, vagy a részletes ellenőrzés. A részletes ellenőrzés is ugye átalakulhat eh, mikroszintű ellenőrzésé. Az ERIC eh, szerencsére, az ERIC konzorcium eh, külön van választva, le van választva szerencsére az EU szabályozó rendszeréről. A bizottság rendszerint azt mondja, hogy a parlamentet hibáztatja azért, hogy nem született meg ez a jogszabály. Nem tudom, hogy kit, kéne, kit kell kárhoztatni, de ezt nem tudom, de a túlzott ellenőrzés időnként túlzott merevséget eredményez. És szerintem több többet, jobban el kell fogadni a kockázatot, és több tudományos ellenőrzésre van szükség olyan ellenőrzésre, mint amit például a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is gyakorol az olimpiai játékokkal kapcsolatban. Ezért nem állítják le a játékokat fél időben, hogy meggyőződjenek arról, hogy van-e közvetlen kontroll vagy ellenőrzés. Olaszországban, Németországban és Franciaországban is működött egy sor intézmény, a Société Civile Franciaországban, e például egy non-profit szervezet. Olaszországban ilyen nincs, az olasz rendszer elég merev. Németországban is van egy konkrét jogi forma erre, Angliában is. Tehát megpróbáljuk ezeket bevonni az erikbe, és megpróbáljuk az Európában eh, felhalmozódott szaktudást is bevonni ebbe. Most is egyik kérdésre válaszolok, amikor azt mondom, hogy eh, nem mindegyik Erik eh, jött létre, hiszen csak múlt augusztusban született meg a jóváhagyás, de ezeknek az infrastruktúráknak a többsége most már kezdi az Erik struktúráit használni, és ez nagyon fontos. Remélem, hogy válaszoltam legalábbis a eh, leghatározottabb vagy a legsúlyosabb kérdésekre. Nagyon köszönöm a tájékoztatást, az ötleteket, a gondolatokat. Biztos vagyok abban, hogy nem utoljára találkozunk, nem utoljára beszélünk itt egymással, hiszen olyan kérdés ez, amelyel a következő hónapokban és években még nagyon intenzíven fogunk foglalkozni. Köszönöm, hogy eljött, és ezzel ezt a napirendi pontot lezárhatjuk. Nagyon köszönöm. Wenn Sie einverstanden sind, darf ich dann ha egyetértenek ezzel, akkor már is mennénk tovább. Következő napi rendi pont, a 15. közösség innovációs politikája a változó világban. Winkler kollégának, az előadónak adom meg már is a szót. Köszönöm, elnök úr! Kedves kollégák! Megkapták a jelentés tervezetet, megpróbáltam, korlátok között szorítva persze, az EU jövőbeni innovációs politikáját meglehetősen alaposan körüljárni. Nem minden gondolat tőlem származik, több kollégának a gondolatait is szerette volna beépíteni, de hát erre helyhiány miatt nem volt lehetőség a különböző frakciókkal majd együtt közösen megpróbáljuk majd a módosító indítványok alapján még tovább konkretizálni a szöveget. Köszönetet szeretnénk mondani az árnyék előadóknak, és azoknak a kollégáknak, akik már tettek javaslatokat, és eh, akikkel nagyon jól tudunk együttműködni különböző keretprogramokból származó szinergia hatások, valamint a szellemi tulajdoni jog védelme kapcsán Van és a Cimmikákész és Rübi kollega jelentéseivel azért vannak átfedések, de hát erről már ma délelőtt úgyis beszéltünk. Ennek a jelentésnek a kapcsán, hogy érdeklődéssel olvastam az IMCO jelentését, és azt tapasztaltam, hogy sok pontban az ITRE jelentés és az IMCO jelentése között is vannak átfedések, vagy sok minden, sok elemük hasonló. A bizottság közleménye 2009. szeptemberében az innovációs politika felülvizsgálata a változó világban címet viselte az innovációs politika gyengességeit és erős pontjait vázolja az fel, természetesen ezeket is, ezt a közleményt is felhasználtam, valamint a kulcs technológiára vonatkozó bizottsági közleményt is, ami szintén szeptemberből datálódott. Az EU bizottság, az új bizottság most állt fel és az innováció területén most történik a feladatok felosztása. Márciusban már bejelentette a bizottság, hogy az Innovation Act márciusban fog megjelenni, de ezt már is el kellett halasztani nyárra. A bizottságtól ennek kapcsán néhány sarokpontra kérdezhetünk rá az a kapcsolatban, hogy hogyan próbálja az EU a legfontosabb célkitűzéseit megvalósítani a cselekvési terv kapcsán. Kiemelném most a jelentésből a szerintem legfontosabb részeket. Az innováció az az eszköz, amely gazdasági, ökológiai és társadalmi kihívások kapcsán is, tehát megfelelő választ kell, hogy adjon ezekre a kihívásokra. Foglalkoznunk kell az éghajlatváltozással és a demográfiai változásokkal. Ezek kell összefüggésben egy nagyon átfogó innovációra van szükség, de az innováció nem szűkíthető le a technológiákra, különösen a KKV-k tekintetében mondhatjuk azt, hogy a társadalmi innovációt is figyelembe kell venni, a szociális hozzáadott értékén e, is mérnünk kell tudni az innovációt, nem csak a gazdasági vagy az ökológiai értékén. Kavályó kollégának hálás vagyok, mert ő ebben az irányban sorakoztatott fel érveket. Sok kihívás, amelyel az EU jelenleg szembesül, például a társadalom előregedése, azután az energia felhasználás csökkentésének az igénye, ezekkel is foglalkoznunk kell a kulcs technológiákkal kapcsolatban is. És erősítenünk kell a fellépéseket ezen a területen. Nem a világító tornyokat kell erősíteni, hanem elsősorban a KKV-kat, hiszen a KKV-k nagyon sok innovatív terméket és szolgáltatást fejlesztenek ki, és ők jelentik a e, technikai előrehaladás motorjait. Ezért kell erősíteni a KKV-kat. Ennek a jelentés tervezetnek és az innovációs új jogszabálynak, az Innovation Act-nek is az a feladata, hogy biztosítsuk azt, hogy a KKV-k az innovatív gondolatékat meg tudják valósítani itt címzettekkel összhangban lévő finanszírozási eszközök, jobb keretfeltételek a szellemi tulajdonjogok védelme területén, a bürokrácia egyszerűsítése, támogatások, stb., hogy csak a kulcsszavakat emeljem ki. A klaszterekkel kapcsolatos politika társadalmi, gazdasági szempontból legfontosabb szektorok erősítése, Európa vonzóbbá tétele az innováció számára. Minden cselekvési szinten azon kell, ezen kell dolgozni, és támogatni kell a határon átnyúló együttműködés. További fontos kérdés, az EU innovációra fordított költségvetését növelni kell és olyan intézkedésekre van szükség, amelyek európai többletértékkel rendelkeznek. Javítanunk kell a governance struktúrákat, el kell kerülni a támogatási programok közötti fölösleges megkettőződéseket, átfedéseket, jobban, jobb egyeztetésre, koordinációra van szükség a különböző programok között, kutatás és az innováció, eh, valamint a termékek kereskedelmi hasznosítása eh, közötti eh, fehér foltokat el kell tüntetni. A biztos és a főigazgatóságok kell, hogy gondoskodjanak majd erről, és most ugye zajlik a reszortok elosztása a biztosok között az új keretprogram feladatai is ennek megfelelően kerülnek majd felosztásra. Nem csak közfinanszírozásban kell gondolkoznunk, itt ha azt mondom, hogy kockázati tőke finanszírozás, akkor itt ez a kulcs szó, tehát a magántőkét is be kell vonni a finanszírozásba. Szükség van mikrohitelek mögé, garanciákra, kölcsönök egész rendszerét kell kiépíteni. És oda kell figyelnünk arra, ez nekem is nagyon sok kollégámnak is fontos, ilyen nagy technológiai, innovációs megközelítés kapcsán, nem szabad megfeledkezni arról, hogy a KKV-knak mennyire fontos a e, bürokrácia csökkentése, az ilyen beszámolás és egyéb kötelezettségek csökkentése, hiszen csak így tudnak fennmaradni a kis és középvállalatok. Ez lett volna a bevezetőm, örömmel várom a vitát. Köszönöm, elnök úr. Nagyon köszönöm Winkel kollégának, és kezdődhet a vita először van Merkis úr, az árnyék asszony, az árnyék elő, előadó. Köszönöm, köszönöm Winkler úr. Támogatom az álláspontját a KKV-kkal kapcsolatosan, és azt is, hogy mennyire fontos az innováció. Én is elismerem, hogy nagyon nehéz áthidalni a szakadékot az innováció és a termékek értékesítések között hol van ez a szakadék? A kutatás és az innováció között, vagy az innováció és a fogyasztó között, vagy innováció és a piac között. Mindenképpen át kell hidalni ezt a szakadékot, és közös erőfeszítéseket kell tenni érte. Az innovációt illetően nem szabad úgy tekinteni az innovációt, mint valami túlságosan korlátozó dolgot horizontális, vertikális megközelítést kíván, és az vállalatok, a kormány és az állampolgárok részvételét igényli. Ez utóbbi nagyon fontos nekem, az állampolgárok, a fogyasztók, mert sokszor kihagyják őket az innovációból. Úgy közelítsünk az innovációhoz, hogy mindenkit vonjunk be, és hogyha ezt más szinten nézem, akkor az összes tagállamot, és az EU-t is be kell vonni kormányközi és nemzetek fölötti módon. A strukturális változtatáson kell dolgoznunk, és azt javaslom, hogy ne csak innovációról, hanem fenntartható innovációról beszéljünk, hiszen a zöld gazdaság felé akarunk elmozdulni. Éppen ezért az innovációt úgy kell irányítani, hogy elérjük a fenntartható társadalmot, hiszen mindannyian erre vágyunk, azért, hogy a fosszilis fűtőanyagokat mással helyettesítsük, és a viselkedésünk is megváltozzon. Az innováció mindent áthat. A bizottságban is felhívom a bizottságot, egyébként ezt már a meghallgatáson is felvetettük, az innováció mindenre kiterjedt szociális, technikai, társadalmi, pszichológiai innovációra is szükség van. Nem akarom most az egész szótárt itt felsorolni, de legyen az innováció az új bizottság egyik fókuszpontja, és a mi mandátumunk középpontja is, valamint az is, hogy munkahelyet teremtsünk, és képzett munkaerőt teremtsünk. A munkavállalók különböző készségeket sajátítsanak el, és ehhez az oktatásra van szükség. Az Európai Bizottság is meg kell, hogy kísérelje azt, hogy úgy alakítsa az oktatást, hogy a kutatásokat szolgálja, és az innovatív társadalmat. Egyetértek, amikor azt mondja, hogy a KKV-k fontosak, de szerintem nem ez áll a középpontban. Mert ha azt mondjuk, hogy az innováció vagy a kutatás főként a KKV-k túlered, ezzel én nem értek egyet a KKV-k szintén fontosak az iparban, a vállalatok között, de a kisebb, nagyobb vállalatokat együtt kell megcélozni, és együtt kell, hogy az innovációban részt vegyenek. Azt hiszem, hogy többé-kevésbé elmondtam, amit akartam. Köszönöm. Merci. Herr Szymanski. Nächster Szymanski úr. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a szomszédomnak, az előadónak a munkájához, főként amikor a kkv szerepéről van szó, hiszen az a kreativitás és az innováció forrása. Ha a bizottság közleményét megvizsgáljuk, akkor világosan kell erre reagálnunk az európai kutatási térséget illetően, és a tudás belső piacát illetően. A közösségi szabvány itt az egyik legfontosabb kérdés. Már több nehézség volt ezzel kapcsolatosan, az Európai Parlament elmondta, hogy szerintem melyek a hiányzó kapcsok. Ez az egyik oka annak, hogy nem sikerült magántőkét bevonni, mert itt nem mindig létezik a szabadalom védelem a vállalatok számára. A kérdés az, hogy hogy tudjuk a nehézségeket leküzdeni, és milyen kapcsokra van szükség, de nagyon örülök annak, hálás vagyok annak, hogy ön ezeket a gondolatokat felvetette. Köszönöm De Castillo képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék az előadónak. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság közleményét, illetve a kiadott anyagát ebben a témában nagyon jól lekövette és leképezte. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet az észrevételemben. Vagyis, hogy nyomon kéne követni, hogy mi lesz a célokkal, mert nagyon gyakori, hogy meghallgatjuk a különböző nézőpontokat, a véleményeket, és azután elfelejtjük, hogy mennyire fontos ellenőrizni, mi lesz velük. Minden jó szándék dacára. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben egyrészt sürgős, másrészt fontos témákról van szó. Az Európai Bizottság javaslatai és a mi javaslataink együttesen tényleg nagyon fontos, hogy megvalósuljanak, és ehhez viszont valamiféle dokumentált ellenőrzésre lenne szükség. Úgy gondolom, hogy legyünk módszeresek ebben. Az Európai Unió, illetve tagállamok is külön-külön ellenőrizzék a célok teljesülését, hogyha nemzeti szinten zajlik a munka. Úgy gondolom, hogy ez ösztönözné a tevékenységeket, illetve azt is megmutatná, hogy meddig jutottunk. Például ott, ahol a KKV-k nehezen jutnak hozzá, nehezen férnek hozzá a kutatási programokhoz. Ott érdemes ellenőrizni, hogy mi történt. Sikerül-e felszámolni a bürokratikus akadályokat? Ezt csak példaképpen említem mutató számokat, illetve egy monitorozási programot kéne kidolgozni, hogy objektív alapon tudjuk megítélni, hol is vannak az akadályok, amelyek a KKV-ket távol tartják a kutatási, újítási programoktól. Megvannak erre a megfelelő módszerek. Hozzátenném még, hogy az Európai Bizottság figyelmét következőre. Szeretnénk tudni, hogy pontosan mennyire jutunk ezekkel az erőfeszítésekkel. Szeretnénk egy pontrendszert kidolgozni, egy monitorozási rendszert kialakítani, és ezekkel követni, hogy az innováció területén hogyan teljesülnek a célok. Sőt, minden területen szeretnénk ezt. Elnök, köszönöm, Kavályó asszony. A Winkler úrnak én is szeretnék gratulálni. Kiváló az anyag. Öt ajánlást szeretnék előterjeszteni. Ezek bizonyos fokig mind szerepelnek a jelentésben. Elhangzott, hogy az innováció meghatározását szélesíteni kellene, a társadalmi innovációt javasolnám én ebbe belefoglalni, és a regionális innovációval kiegészíteni még a tudomány, innováció, mindez regionális alapon. A nyílt innovációt kellene ösztönöznünk, a tudományt és az innovációt nem lehet elszigetelten lefolytatni. Tehát legyen nyílt az innováció. Harmadsorban a magánbefektetésekkel is összhangot kell teremteni. És úgy kell összehangolni az innovációt, hogy ne töredezenek szét a különböző törekvések. És végül szembe kell nézni az energia ellátás biztonságához hasonló nagy kihívásokkal, illetve a fertőző betegségek ügyével. Ugye a ritka betegségeknek a terjedésével. Tehát ezek azok a társadalmi eh, kérdések, amiket a kutatásban és az innovációban észben kell tartani. Köszönöm. Kollege Rübig. Rübig úr kapszott. Ja, Köszönöm, Rejl elnök úr. A vita során nagyon fontos dolgok derültek ki, mégpedig az, hogy a kis és középvállalatokról mindig megfeledkezünk, túl kevéssé hangsúlyozzuk ki az ő esetükben az információt, pedig a beszállítói kör és nagyon sok ilyen kis cég adója igazán a legjelentősebb tényező az adóbevételek szempontjából, ezért az ő hatékonyságukra kell támaszkodni. Másrészt a kockázati tőke felhasználását is elő kell segíteni. A kockázati tőke alkalmazása eredményeképpen, illetve hiányában nincs elég innováció a piacon, illetve nem tudják az innovatív találmányokat megvalósítani, mert nem lehet mindig pontosan eldönteni, hogy vajon a fogyasztók ezt meg fogják-e venni és a vállalat sikere, ugye mindig az eladható termékekre és szolgáltatásokra épül. Ezért kérem, és tulajdonképpen Winkler korega ezt nagyon pontosan megfogalmazta, a kockázati tőkére és az adómentességekre vonatkozó részeket erősítsük a szövegben, különösen az új technológiákat kifejlesztő cégekkel kapcsolatban kell fenntartható koncepciókat a bizottságnak kidolgozni. Kovács biztos sajnos nem tudott ennek eleget tenni. Most az új biztostól többet várunk. Reméljük, hogy az adópolitika területén a kettős adóztatás, a többszörös adóztatás, a sok adó jellegű akadály a belső piacon, gátolja a termékek értékesítését. És ezért is fontos, hogy az innováció politika kapcsán a Small Business Act-hez kapcsoljuk a tennivalókat ellenőrizzük, hogy a Small Business Act-ben megfogalmazott kívánalmak teljesültek-e, az EGSB-t sokszor illetjük dicsérő szavakkal. Itt talán elkészített az EGSB egy hatásvizsgálatot, megnézve azt, hogy összeegyeztethető mindaz, amit mondunk a Small Business Act-tel, illetve hol eh, lenne szükség eh, jobbító intézkedésekre. Tuja, kolléganő. Grazie Presidente. E voglio anch'io complimentarmi con il collega Orinke per un rapporto. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Winkler úrnak a jelentéséért, ami rendkívül átfogó, széleskörű és érdekes. Két-három gyors észrevétellel szeretném kiegészíteni. Nagyra értékelem azt, hogy széles nézőpontot képvisel, és az innovációs politikák széles körét fedi le. Úgy gondolom, hogy régen vártunk már egy hasonló dokumentumra, a kis, illetve nagyobb vállalkozások részéről nagyon fontos elvárás volt ez, mert új utakat, távlatokat nyit. És kijelöli azokat a területeket, ahol új projektek várhatók, például a mikro, illetve a nanoelektronika két ilyen terület. És azon töprengek, hogy az innovációs politikának a modernizált változata megfelelő helyen lenne itt. Aztán a kvantumtudományok, egészségügyi alkalmazások vethetők még fel. Az európai kutatók, központok különböző pilotprojektjeit szeretném megemlíteni. Ebben az összefüggésben ezek is lehetséges jelöltek, javaslatok lehetnek itt. Nagyon sok hiányosságot sikerült már is pótolni, és a pilot projektek egészítik ki ezeknek a sorát. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ez az ágazat feltörekvőben van. És természetesen nagyobb keretet követel magának. Az innováció nagyon fontos, a hetes keretprogram és a versenyképességi program, valamint az innovációs program említendő itt. Mert, ahogy hallhattuk, indokolt lenne bővíteni a költségvetést, és erre építhetnénk a jövőben. Az innovációs képességeket igen jelentősen megnövelni ez a kezdeményezés. Ebbe az irányba kéne előre haladunk. Pilár Del Castillo-val szeretnék egyetérteni a következőben. Nem gondolom, hogy itt az új parlamenti ciklus elején meg kéne ismételnünk azt, amit korábban már elmondtunk. Szerintem itt a szakbizottságban több dolgot egyértelműen leszögeztünk már korábban. Kevesebb bürokráciát szeretnénk, stb. stb. Ezt nem kellene mind a dokumentumban megkövetelni, mert ezek már elhangzottak, ezek világosak. Ezek olyan általános ismérvek, amelyek helyett inkább konkrét részleteket várunk. És hogy megvalósuljanak ezek a célok. Máskülönben eredménytelenek leszünk. Most Malosz úrnak szeretném megadni a szót, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság eh, részéről érkezett ide, szeretettel köszöntöm, és neki adom meg a szót. Uh, bonjour, euh, mesdames et messieurs. Jó napot kívánok! Tisztelt parlamenti képviselő, hölgyek és urak! Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a Pragmatika jegyében fórumot szervezett az innováció jegyében, és néhány hét héttel ezelőtt Szeviába jártunk az IPTS-ben, ez kutatóközpont, és egyébként a gazdasági perspektíva és az innováció témájában munkálkodik. Emellett helyi vállalatokkal is találkoztunk az innováció kapcsán, magán és állami szektorral egyaránt. Az önök bizottságának témáját a jövő héten fogjuk tárgyalni. Ami az innovációt jelenti, ez igen tágértelmű dolog, ott vannak a vállalatok, ott van a szociális megújulás, az általános szolgáltatások kérdése, az adminisztráció terén, az európai intézmények terén is szükség van innovációra. Mi a javaslatainkat a következőképpen alakítjuk ki a különböző hálózatokat, a nemzeti szakpolitikákat le kell bontani, és meg kell nyitni egymás előtt. Támogatják az ipart egyes helyeken, de közben tudjuk, hogy milyen szakadékok vannak Európában. A Lisszaboni stratégiának éppen az volt a kudarca, hogy az innovációt nem fejlesztette európai összefüggésben. Éppen ezért ezeket a hálózatokat meg kell nyitni egymás előtt, a falakat le kell bontani. Értékelni kell a kapcsolatokat a Small Business Act és az innovációs tervek között. Milyen fontos innovációt figyelhetünk meg Európában? Hat javaslat született, de mi azt javasoltuk az Európai Bizottságnak, hogy csak egy javaslat tegyen. Néhány héttel ezelőtt az innovációról a bizottság fórumot tartott, három különböző fő igazgatóság tartott előadást. Ezek az innovációs területek elkülönülnek egymástól, pedig egybe kellene, hogy tartozzanak. Ami a Small Business Act-et illeti, itt dátumokra, kötelezettségekre, ütemtervre van szükség, és egy igazi innovációs politikai projektre. Az idő nagyon lassan csordogál Európában, a késedelmeket be kell hozni, itt nagyra törőnek kell lenni, és mi azért munkálkodunk, hogy konkrét tervek szülessenek az innováció érdekében. Köszönöm. Köszönöm Malusz úrnak, nagyon elkötelezett hozzászólást, és nagyon köszönöm, hogy eljött és részt vesz az eszmecserénkben. Végezetül még a bizottságnak, Jól úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy hozzászólhatok. A jelentés tervezetet nagyon bátorítónak találjuk a mi további munkánk számára is. A legjobb időpontban születik meg, és nagyon jó kiinduló pontokat tartalmaz a jövőbeni munkához. Gondolom egyértelművé vált a vitában is, a hangsúlyt a KKV-kra kell tennünk, ezen, emellett az egyszerűsítésre, bürokrácia csökkentésére. Széles, tág megközelítésre van szükség, nem lineáris modellre. A kutatás nagyon fontos, minden innovatív termékeket előállító tudomány terület számára, de emellett szükség van fogyasztókra, felhasználókra, és nagy társadalmi célokat kielégíteni tudó intézményekre. Minden érintett szereplőt be kell vonni az erőfeszítésekbe. Hinkler úr elmitette, hogy minden szinten szükség van cselekvésre. Minden szintnek hozzá kell járulni a feladatok megoldásához, és meg kell még vizsgálnunk, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Az Európai Unió ugyanis csak egy szereplő, hogyha a közösségi vagy az európai szabadalomra gondolunk, akkor ott természetesen nagyon e, erős e, szereplők vagyunk, de az oktatás területén sokkal kisebb a szerepünk, és a tagállamok, a régiók e, szerepe sokkal erősebb ezen a területen, tehát a képzés, az oktatás területén. Meg kellene egyeznünk olyan alapelvekben, amelyek az európai innováció rendszerét tudnák irányítani, és amelyek eh, biztosítanák, eh, hogy a sok eh, különböző fellépés végül is összecseng a végén. Teljes mértékben egyetértek eh, azzal a megjegyzéssel, hogy eh, célokra van szükség, indikátorokra, amelyeknek a mentén mérni lehet, hogy eh, megvalósultak-e a célok. Ez az eddigi stratégiából hiányzott. És ez nem véletlen, ugyanis nagyon nehéz ilyen mutatókat, indikátorokat meghatározni az innováció számára. Nagyon nehéz itt a mérés, de mégis ez kell, hogy a célunk legyen a jövőbeni stratégiában. Köszönöm. Nagyon köszönöm. ennyit tudtunk ma erről elmondani. Winkler urat kérdezem, nem kíván szólni március másodikáig lehet benyújtani módosítóindítványokat, indítványokat, és ezek után már is rátérhetünk a következő 16. napi rendi pontra. információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az energiahatékony és alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságra való áttérés elősegítése érdekében. Toja asszony az előadó, először neki adom meg a szót, és őt követően jönnek majd a kollégák. Toja asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés tervezet, ahogyan ön is említette, azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy az információs és kommunikációs technológiák segítségével hogyan érhetünk el energiahatékonyságban, illetve kibocsátásban jobban teljesítő megoldásokat. Az Európai Bizottság dokumentuma, amelyre támaszkodott a jelentés, ezeket sorolja fel. Ez egy márciusi közlemény volt, valamint egy 2009 őszén kiadott ajánlás. Ezekben szerepel az információs és kommunikációs technológiák különleges kiemelt szerepe, valamint egyéb technológiáké. A munkaszervezés, a termékek fejlesztése, gyártása energiahatékonyabbá kell, hogy váljon, hogy kevesebbe kerüljön, kevesebb kibocsátással járjon. Tehát ezen a területen az infokommunikációs technológiáknak komoly hatások lehet. És természetesen más ágazatokra is kedvezően hat mindez vissza a közlekedéstől, az építésig, az energiatakarékosságig, és természetesen a széndiokszid kibocsátás csökkenthető ennek segítségével. Ezeken a területeken a parlament és az Európai Bizottság is fel tud mutatni eredményeket már az eddigiekben is. Tehát a következő lépés szerepel itt. Az Európai Parlament fogalmazza meg világosan az üzenetet, úgy gondolom, hogy itt valóban kötelezőbb jellege legyen ezeknek a céloknak. Hogy a következőkben takarékoskodjunk az energiával, energia takarékosabb, hatékonyabb társadalomként élhessünk. Köszönöm a támogatást a titkárságnak és a bizottsági szolgálatoknak és Köszönöm a segítséget. Természetesen egy bevezető nem lehet túl hosszú, úgyhogy visszaemlékezve az utóbbi vitánkra, várom az esetleges módosító indítványokat. Felvázolnám a legfontosabb pontokat a jelentésben. Először is az első néhány bekezdés azzal foglalkozik, hogy egy kitűzendő határidőre, ez eredetileg 2010 volt, de hát ezt meg kell még határozni, szeretnénk hogyha megszületnének ezek a javaslatok. és a pilotprojekteknél szélesebb hatókörben fogalmaznánk meg a célkitűzéseinket. Ehhez kell egy reális időkeretet hozzárendelni, ami az energiacsomagban például megtörtént. Hogy intelligens alkalmazásokkal tudjuk segíteni ezt a területet és a fogyasztók számára így tudjunk előnyöket biztosítani. A célunk az tehát, hogy az energiafelhasználást racionálisabbá tegyük. És a végfogyasztók, végfelhasználók is úgy érezzék, hogy a részesei ennek az egész folyamatnak. Ezt értjük az intelligens megközelítés alatt, ami egy kétirányú utcát jelent. A pilot projektek nagyon fontosak e tekintetben. Ma délelőtt a bizottsági szolgálatok egy nagyon fontos fórumot szerveztek az infokommunikációs technológiák energiahatékonyság területén történő alkalmazása témakörben. És az épületek a közlekedési járművek, kórházak, illetve akár olyan modern eszközök, mint az iPod használata során is fontos célkitűzés, hogy kevesebbet fogyasszanak. És hatékonyan együtt tudjunk működni a segítségükkel. Ezek a kézi eszközök legyenek felhasználóbarátabbak, és igyekszünk terjeszteni a felhasználásukat. Aztán egy fontos terület, ami a konzultáció során felmerült az Európai Bizottság munkának köszönhetően. Ebbe a konzultációba bevontuk a szakértőket, és az ágazati érintetteket. Nagyon fontos eredmények születtek, például a szabványosítás egy ilyen, és az Európai Bizottság ennek is az élére állt. Igyekszünk a tagállamoknál elérni, hogy frissítsék egyrészt a módszertanokat, másrészt pedig az eszközöket biztosítsák ehhez a munkához, legyenek közös szabványaink. Az infokommunikációs technológia, illetve eszközök ebben is segíthetnek nekünk. Szeretnénk, hogyha tudatosabban állhatnánk ezekhez a kérdésekhez, és bizonyos dolgokat pontosabban mérnénk. Ki kell dolgozni a mérési módszertant, és ezt egységesíteni. Egyes javaslatokat meg kéne egy kicsit húzni, le kéne őket rövidíteni, más területeket pedig éppen bővíteni kéne, ki kéne terjeszteni. És úgy gondolom, hogyha közös normákra, szabványokra törekszünk, akkor ez lehetséges. mindenképpen hatékonyabb a közöszi, közös együttműködés, mint hogyha a tagállamok egyedül küzdködnek ezekkel a feladatokkal. Ezek a fő megállapításai a jelentésnek. Nagyon köszönjük az Európai Bizottság javaslatát, a Task Force a munkabizottság létrehozására, és ennek az eljárásrendjét ki kell dolgozni. Nagyon hasznosnak tartjuk ezt az ötletet és az infokommunikációs technológiák energiahatékonysági szerepét sem szabad alábecsülni. Úgyhogy várom a vitát, illetve a módosító indítványokat. Elég szigorú az ütemezés. Az Európai Bizottság ajánlása meghatározta az időkereteket. Persze most már egy új összetételű bizottság lépett hivatalba, de úgy gondolom, hogy lépésről lépésre folytatni fogják persze a szolgálatok segítségével ezt a munkát. És felül kéne vizsgálni az ütemtervet, megnézni, hogy ki mit csinál és mikorra, hogy az Európai Bizottság, illetve a tagállamok milyen feladatokkal rendelkeznek. A távközlés, a közlekedés, az építőipar, de az államigazgatás különböző tevékenységeit is egy egységes nézetben kell látni. A közbiztonságot, a népegészséget mind tekintetbe kell venni, akkor, amikor ezt az időtemezést végrehajtjuk. Ez természetesen nem egy kényszerzóbanként kell, hogy működjön, de nagyjából meg kéne valósítani az eredményeket. Felmerülnek különböző kérdések, és ezek rögzítik majd a követendő irányt. Ahogy hallhattuk, többféle dolog is hiányzik, még vannak hiányosságok egyes ágazatokban. A tagállamok szerepéről is kéne még szólni bővebben. Például a nagyvárosok körüli agglomerációk kérdése vizsgálandó, Aztán az önkormányzatok, a városszervezési kérdések, a távfűtés a városokban nagyon fontos területet jelentenek. Ott különösen nagyok a lehetőségénk a, az energiatakarékosságra, a hatékonyságnövelésre. növelésre. Sokszor apróságokon múlik a nagyobb hatás. sokszor nem kell hozzá nagy eredmény, hanem sok kicsi sokra megy. És az energia hatékonyság területén kis megtakarításokból jön össze a nagy spórolás. Ez a sok kis lépés az élet sok apró részlet területén vezethet a nagyobb ugrásokhoz. Emlékszem, tavaly Fiona Hall jelentés az energiahatékonysággal foglalkozva meghatározott néhány ilyen alaplépést, és lassan így jutunk előre. Köszönöm. Uh, thank you, Mr. President, uh, and thank you, Mr. for... Köszönöm, elnök úr, mondja Lambert úr. Nagyon nagyra értékelem a nyitottságot és a jelentés. Néhány megjegyzésem van. Először is láttuk, hogy a bizottság által használt nyelv, nyelvezet hogyan alakult. Sokat vitatkoztunk az elmúlt években a CO2-ről és az energiahatékonyságról, de a legfontosabb kérdés, ez sokkal tágabb értelmű, ez pedig az erőforrások hatékonysága. Egyébként Barhozó elnök amikor a plenárison szólt, akkor nem csak energiahatékonyságról, hanem erőforrás hatékonyságról beszélt. Ezt a tanácsot kellene először adni a bizottságnak, vagyis, hogy tágabb értelemben nézze a hatékonyságot nem csak a szén vagy energiahatékonyság, hanem erőforrás hatékonyság. Másodszorban a az intelligens mérésre tettek hangsúlyt. Egyébként Tojasszony ez az egyik kulcskérdés a jelentésében. Szerintem ez egy kicsit túlzás. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell abba az irányba elmozdulni, hanem ha megnézzük az intelligens mérőket, akkor az intelligencia ott lesz az új hegyünkben, de közben még ott van az egész idegrendszerünk, amivel nem foglalkoztunk. Legyünk biztosak abban, hogy az egész elektromosság gerince legyen, integrálva legyen Európában, és majd utána megnézzük a többi részletet is, hogyan lehet azokat intelligensebbé tenni. Az intelligens műszerek több százalékos energiahatékonyságot érhetnek el, de ennek vannak feltételei. Ha vannak intelligens mérőműszerek, de hogyha megfelelő elektromos eszközök nincsenek hozzájuk csatolva, akkor nem tudunk elérni eredményeket. Igen, szükség lesz majd az intelligens mérőműszerekre, de ezt ne sürgessük túlságosan, mert akkor túlságosan előre haladunk, előre szaladunk, hiszen sokba kerülnek ezek az intelligens mérőműszerek. Meg kell nézni, hogy melyek a finanszírozási képességek eh, privát, magán és eh, állami részről. Úgyhogy nem ez az első feladat. Ön azt is mondja, hogy eh, ezek az intelligens mérőeszközök a fogyasztást is csökkentik, de ez kockázattal jár a fogyasztók szempontjából. Hogy is mondjam, a végfelhasználók ingatag helyzetbe kerülnek, úgyhogy oda kell figyelni itt a közszolgáltatások biztonságára. Ami az intelligens eszközöket illeti, itt az intelligens alaphálózatra kellene inkább összpontosítani, és nem az intelligens mérőeszközökre. Ha a CO2-ről beszélünk, az energia része itt a megtakarításoknak, de a mobilitás egy másik összetevő, és szerintem itt nagyon nagy a szerepe az IKT technológiának. Hogyha végfelhasználóknak lehetővé akarjuk tenni azt, hogy eh, attól függetlenül, hogy eh, mit használnak, milyen közlekedési eszközt, akkor eh, mennyi kilométert tudnak bizonyos idő alatt megtenni, akkor itt tudjuk, hogy az infrastruktúra az egyik kulcskérdés a közlekedési eszközöktől függetlenül. Az elképzelés a szennyezésnél az, hogy felosztó kirovó rendszert kell alkalmazni. Másik kérdés. Tudjuk, hogy az élelmiszer termelésnek a fele elpocsékolódik, legalábbis a fejlett országokban, a kevésbé fejlett országokban kb. 20%. Hogyha intelligens fogyasztást akarunk megvalósítani, akkor az IKT technológia megint csak nagyon fontos. A friss élelmiszerről van itt szó, ami hamar megromlik, rövid a határidő a fogyasztást illetően, de nagyon sok ütköző pont is van itt, a ütköző zóna a biztonság miatt hogyha az intelligens élelmiszerláncot vagy logisztikai láncot nézzük a friss élelmiszerek esetében, ezt is jobban meg kell vizsgálni, ennek kulcs szerepe van, és most kísérletek folynak különböző európai országokban ettéren. Ezt is ki kell emelni. Tudjuk, hogy az élelmiszer lánc 30-40 százalékban felelős a CO2 kibocsátásért ami a parlamentet illeti és a mi bizottságunkat, hogyha hiszünk abban, hogy az erőforrás hatékonyság, az energia hatékonyság, CO2 hatékonyság az európai szakpolitikák része, akkor ezt tükrözni kell, de nem csak a jelentésben, hanem az összes fontos EU szakpolitikában. Mire gondolok? A keret kutatási programok, fejlesztési alapok, regionális mezőgazdasági politikák, ezt mindenütt tükrözni kell az EU szakpolitikáiban ezt a szempontot. Tudom, hogy ez valahol már ott van a bizottság jelentéseiben, de ki kellene emelni. Ha ez prioritás, akkor ennek láthatónak kell lennie a bizottság különböző programjaiban. Köszönöm. Ich bedanke mich, Herr Karens. Thank you very much. I, I would also... Karenc úr, én is szeretném megköszönni Tojászonynak a jelentés első tervezetét. Két megjegyzésem, kérdésem lenne, vagy talán inkább három. Először is egyetértek eh, azzal, hogy a szabványosítást eh, kell erősíteni, hogy először is tudjuk megmondani, hogy mi az, hogy én intelligens mérőműszer, ez a 15. pont. De ehhez kapcsolódik két kérdésem, illetve a 9. ponthoz. Ön itt azt ajánlja, hogy az e, épület teljesítmény irányelv rendelkezéseit terjesszük ki a kis épületekre. Miről is beszélünk itt? hogy legyen egy intelligens mérőműszer. Ha van egy intelligens mérőműszer egy kis házban, az nem teszi a épület hatékonyságot jobbá, nem javítja azt. Itt azzal kell foglalkozni, hogy hogyan vészel a hő, vagy a villamos áram, és ilyen esetben csak jobban fogjuk tudni, hogy hol folyik ki a pénz a zsebünkből, de ettől még önmagában nem nő a, az épület teljesítménye, vagy hatékonysága. Lehet, hogy rövid távon tudunk valamit tenni. Itt én azt mondanám, hogy az épületek teljesítményének a javítása kapcsán először a középületekre koncentráljunk. A kis épületek egy másik kérdés. Ez is lehet, hogy fontos lesz majd, amit Lambert úr is mondott eh, a kapcsolatban, itt hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Először csináljuk meg azt, amit meg lehet, és utána foglalkozunk a többivel. 16. pont felhívja a bizottságot arra, hogy egy kötelező ütemtervet állítson fel az összes tagállam IKT szektora számára. Hogyha ezt hallom, hogy kötelező ütemterv, akkor rögtön a költségekre gondolok. Mire is gondolunk? Az iparág világban felmerülő költségeket megpróbáljuk majd az informatikai kommunikációs cégekre hárítani, és akkor majd ezek elmennek Európából. Egyetértek a lényeggel, szükség van valami konkrétra, konkrétumra. Ugyanakkor azonban kötelező ütemterv, határidők, hát itt tudjuk, hogy mibe fog ez kerülni, mi lesz, hány európai munkahely veszhet el emiatt hosszú távon. Ezért én inkább azt javaslom, amit Lambert úr is mondott, először is koncentráljunk a középületekre, és utána meglátjuk, hogy még mi fér bele. Köszönöm. Róde, kollega. Én is szeretném megköszönni Tója asszonynak a munkát. Azt hiszem, nagyon alapos munkát végzett, az összes fontos kérdésről szólt, és kiválóan mutatta be a jelentést. Különösen egyetértek azzal, hogy egyértelműen az IKT-vel kapcsolatos kérdéseket, mi intelligens mérőműszerek, és a szabványosítás két fő pillérére akarná építeni, hiszen az a lényeg, hogy hogyan tudjuk az energiahatékonyságot javítani, ez van benne a bizottság közleményében is. Néhány módosítást szeretnék majd benyújtani, és egy-két módosítóban pontosítást szeretnék a más többiben pedig az IKT felhasználásával hogyan lehet új munkahelyeket létesíteni a jobb energiahatékonyság révén. És lenne egy kérdésem is. Miért ne bátorítanánk, biztatnánk a bizottságot arra, hogy dolgozunk ki javaslatokat, amelyeket az IKT által indukált energiahatékonyság növelés kötelező célokhoz kötné, és megteremteni a megfelelő keretfeltételeket ehhez. A piac lehet, hogy nem csak eléri a célokat, hanem eh, még tovább megy. Az intelligens mérőműszerekkel 10%-kal lehet csökkenteni az energiafelhasználást, az IKT segítségével 17%-kal lehet csökkenteni az épületek széndiokszid kibocsátását, és 27%-kal csökkenthető a széndiokszid kibocsátása a közlekedési ágazatban. Hát ezek eh, valósuljanak meg, persze ezek a célok, és eh, ez sok munkahelyet is tud majd teremteni Európában, hiszen a piac az úttörőket mindig díjazza. Hol asszony a következő? I too would like to thank Mrs. Toya. Én is köszönetet szeretnék mondani Toya asszonynak. Nagyon köszönöm az elvégzett munkát ebben a témában, és nagyon is egyetértek vele abban, hogy az intelligens mérőrendszerek mennyire fontosak. Először az épületek energia hatékonyságáról szóló irányelvre szeretném felhívni a figyelmünket. Úgy gondolom, hogy egy kicsit meghaladtak bennünket az események, mert a múlt év decemberében elfogadtuk az irányelvet, és most már 50 négyzetméteres küszöbértéket vezettünk be az energiahatékonysági címkék, tanúsítások tekintetében is szigorúbbak lettünk. Úgyhogy talán nem lenne irreális dolog felülvizsgálni ezt a kérdéskört a decemberi új szabályok fényében. Aztán, ami az intelligens mérőrendszereket illeti, engem meglepett Lamberts úr érve, mert én úgy gondolom, hogy az új technológia bevezetése terén ezek kulcsfontosságúak. És a megújuló energiaforrásokról, új szabályokat adtunk ki, és szinte nulla kibocsátást írtunk elő az új épületek esetében, de hogyan tudják mérni a lakók, hogy mit fogyasztanak, hogyha nincsen intelligens mérőrendszerük. Ez egy sine qua non, hogy legyenek ilyen rendszerek. Aztán az elektromos autóknak a fejlesztése sokkal gyorsabb, mint ahogyan gondolta azt az Európai Bizottság. És hogyha az ember otthon áramot állít elő, akkor az elektromos művekkel szerződést köthet, és például éjszaka vagy csúcsidőn kívül a költségeket minimalizálni lehet. Mindezek az új eredmények technológiák lehetővé teszik, hogy előre lépjünk a céljaink felé. Aztán ami a közös specifikációkat, előírásokat illeti, a specifikáció meglehetősen terminus technikus, talán inkább közös minimális funkciókészlet lenne a megfelelő szóhasználat erre. A lényeg az, hogy ki kell, fek- ki kell alakítani a minimális követelményeket. nagyon sokszor például az e, energiaszolgáltatók nem mutatnak érdeklődést az iránt, ami a legfontosabb a fogyasztó számára, vagyis hogy LCD kijelzője legyen az intelligens mérőrendszernek. Tehát amikor intelligens e, mérőműszerekről e, beszélünk, akkor ennek megvannak a határozott minimális előírásai. Tehát kell, hogy legyen rajta LCD kijelző. Köszönöm. Für die Kommission a bizottság nevében Bara asszony, ha jól mondom. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak is. Köszönetet szeretnék mondani ezért az aktuális előterjesztését először is üdvözlendőnek tartjuk a javaslatot az energiahatékonyság mérő műszereire. Nyilvánvalóan közös követelményrendszert kell kialakítani, máskülönben nem tudjuk összehasonlítani a különböző technikával előállított eredményeket, különböző megoldások hozadékát. Hát nyilvánvalóan egységesen kell ezeket mérni. Még nem tartunk itt, mert a módszertani fejlesztés az azért időt vesz igénybe. Másodszorban az infokommunikációs technológiáknak egyre nagyobb a hatásuk. Az infokommunikációs eh, technológiának a kibocsátási lábnyoma úgymond nagyjából meg háromszorozódik 2020-ra, és az informatikai ágazatnak magának is mm, szabványosított normákat kell kidolgoznia és egységesítenie az energiahatékonyság érdekében. Ezt pedig egységesen kell mérni. Így tudjuk értékelni az eredményességet. Úgy véljük, hogy a jelentésben ezt talán még konkrétabbá is lehetne tenni. Egy gyors észrevételt szeretnék megemlíteni az intelligens rendszerekkel kapcsolatban, és az ezzel kapcsolatos irányelv ki is tér az ilyen rendszerek jellemzőire. Úgy gondolom, hogy most már ki kell térni, ahogyan elhangzott a vita során, a következőre, hogy egyelőre nincs közös definíciónk arra, hogy mi is lenne az intelligens mérő megoldás és ezért is alkottunk meg egy javaslatot, egy ajánlást, amely rögzíti, hogy a tagállamok állapodjanak meg a minimális előírásokról. Köszönöm. Köszönöm, Bára asszony, a tájékoztatást, és ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk. Március másodikán van a módosítók benyújtásának határideje. Még kíván valamit mondani? Tojászony. Csak nagyon röviden, elnök úr. Köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat, a véleményeket. Annyit szerettem volna ehhez hozzáfűzni, hogy egyrészt nagyra értékelem az elhangzottakat. Nyilvánvalóan egy első tervezet az nyitott kell, hogy legyen. Ez nem egy lezárult folyamat, úgyhogy én nagyon nyitottan eh, várom a javaslatokat, és meg fogom hallgatni az összes észrevételt, illetve hozzájárulást igyekszem beépíteni majd. Nagyon fontos mindezeknek a javaslatoknak a költségvonzata meg kell vizsgálni, hogy mindez mennyibe kerül. Mert az, hogy működjenek a javaslatok, ahhoz költségeket is be kell vállalni. És Roda úr említette, hogy egyrészt befektetést igényel, másrészt viszont munkahelyet teremt minden ilyen kezdeményezés. Tehát azt hiszem, hogy ö, reális keretek között kell maradnunk, de a gyakorlati eredményekre kell törekedni. Aztán a szabványosítás, egységesítés tekintetében úgy gondolom, hogy valóban egy kicsit jobban körül kéne írni a meghatározásainkat, hogy tudjuk, hogy mik a minimális előírások. Ami pedig az ajánlást illeti, azt hiszem, hogy egy kicsit mélyrehatóban bele kéne bocsátkozni ennek a részleteibe. És én nagyon fontosnak tartom, hogy amikor olyan ügyekről beszélünk, amelyek az ágazat szolgáltatóit érintik, különböző szándéknyilatkozatokat kellene elérni velük, aláíratni velük mert nem úgy képzeljük, hogy felülről eh, kellene rákényszeríteni az ágazatra ezeket a megoldásokat, hanem velük együttműködésben kell elérni az eredményeket, és akár egy táblázatos formában eh, mutatjuk majd be az ajánlásokat. Ezt nevezhetjük szándéknyilatkozatnak, vagy eh, valamiféle kötelezettségvállalásnak, és a célunk az, hogy tekintsék kötelezőnek, másrészt pedig, hogy ez két irányú egyeztetési folyamat legyen, ne csak egy oldalú dolog. Ennyit szerettem volna elmondani, reagálva az elhangzottakra. Köszönöm szépen a kollégáknak a hozzászólásokat, és nagy örömmel készülök a további munkára. Köszönöm. Hát Nagyon köszönöm. Már Említettem a módosítók benyújtásának határidejét, ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk. És rátérhetünk a következő pontra, közösség pénzügyi támogatása, a bulgáriai kozlodói atomerőmű első négy boklának a leszereléséhez. útban van már ide a vélemény előadója, de még nem ért ide, ezért tartsunk egy egy-két perces kényszer szünetet, eh, mert Harms kolléganő, ahogyan mondták nekem, minden percben ide érhet. Egy perc szünet várunk. Jawohl, wir machen weiter. Punkt 17. Inhalt habe ich gesagt. Akkor folytassuk, már elmondtam, kozsodói pénzügyi támogatás, Harms kolléganő, adunk neki egy-két percet, hogy levegőhöz jusson, és öné a szó, kollégina. Köszönöm, elnök úr. Ebben a jelentésben a bizottság egyik javaslatát értékelem. A javaslat tárgya pénzügyi támogatás Bulgáriának, ahol a Kozlodui atomerőmű egy négy és később a kettes és a hármas blokkját a szerződés értelmében leszerelték, levették, lekapcsolták a hálózatról. Beszélnünk kell arról, hogy 2013-ig mennyi pénzt kapjon Bulgária a közösségi költségvetésből erre a célra. És véleményem szerint beszélnünk kell az Európai Bizottság az ezen pénzeszközök alkalmazására vonatkozó javaslatairól is. Néhány számot különösen fontosnak tartok, és ezeket ismernünk kell ezen eszmecsere kapcsán. Amikor 300 millió euróról beszélünk, ezt javasolta most a bizottság, a közösségi támogatásként, ezzel a segítséggel tudják a kozladóit leszerelni. Hogyha ez, ez a 300 millió is még hozzáadódik a támogatáshoz, akkor összesen 800 milliót kap Bulgária, vagy 860 milliót az európai, az EU költségvetéséből. A javaslatban, amit most itt vizsgálunk, arról is szó van, hogy a 860 milliós végösszegből ezt az utolsó 300 milliót alapvetően két részben, vagy két célra kapja Bulgária. Az első cél, amit támogatok a bizottság javaslatában, 180 milliót kapjon Bulgária a hármas és a négyes blokk leszereléséhez, ugyanúgy, hogy ez megtörtént az egyes és a kettes blokkal, úgy történjen a leszerelés, hogy ne lehessen soha többet újra indítani. Az Európai Unió kozladói kapcsán ebben állapodott meg Bulgáriával. Ezen túlmenően véleményem szerint még sokkal alaposabban meg kellene vizsgálni azt is, hogy mi történik a leszerelés után az a radioaktív hulladékkal, ami a leszereléskor is keletkezik, illetve ami a reaktor működése során keletkezett. Nem egyszerű dolog ez. Erre az ártalmatlanítással kapcsolatos előkészületekbe igazából betekinteni, tehát hogy mit tesz Bulgária vannak hírek köztes terme, eh, tárolásról, különösen a kiégett fűtőelemek eh, tárolásáról. Ezért azt mondanám, hogy nem kellő óvatossággal jár el Bulgária. A kiegett fűtőelemekkel kapcsolatban az elővigyázatosság csak az exportra korlátozódik, vagy inkább úgy mondhatjuk, hogy ezeket a kiegett fűtőelemeket visszaszállítják Oroszországba, ahol újra feldolgozás céljából, de hogy mi történik ezután, az még nyitva van. És különösen nyitott az a kérdés, hogy mikor, vagy hogy egyáltalán a végtárolásra Bulgáriába kerül-e majd sor. A javaslatom az, hogy a 300 millió euróra vonatkozó részt, amit nem a tulajdonképpeni, a kozodói tulajdonképpeni leszerelésére használnának fel, a harmadik és a negyedik blokk leszerelésére. A 180 millióval kapcsolatban ez, ehhez, ahhoz a ez kellene kötni, hogy Bulgária kiszálljon ebből az Oroszországgal folytatott üzletből, vagy ügyletből, és a nukleáris hulladék ártalmatlanítására és végső tárolására vonatkozóan dolgozom ki bulgári egy végleges tervet. Ez a 180 millió ennek a 180 milliónak a támogatásával és a feltőtelhez kötésével jobban erős, lehet erősíteni a biztonságot, és ezekből lehet majd finanszírozni, illetve a fennmaradó 120 millióból lehet finanszírozni megújuló energiaprojekteket, ehhez társulhatna még más európai alapokból is pénz. A 120 millió eurót, hogyha itt vagy ott hatékonyságnövelésre vagy megújulókra fordítják. Ez nem változtat semmit azon, hogy a bulgár kormány eredeti stratégiája eh, egyáltalán nem a fenntarthatóság eh, felé eh, halad és hogyha a bulgárok továbbra is ragaszkodnak az atomenergiához, akkor az a véleményem, hogy az egész világ biztonsága érdekében jobb lenne egy alapba belevinni ezeket a pénzeket, amiből lehetne finanszírozni a végtárolást és az ártalmatlanítást. Az Európai Bizottság javaslatáról tehát ennyit szerettem volna elmondani. Hosszasan gondolkoztunk a kérdéseken, mivel Kozlodúj leszerelését azzal indokolták, hogy növelni akarják ezzel a biztonságot, ugye a safety-t, mind a security-t. Most az eszközök felhasználásával elsősorban a nukleáris biztonságot kell a középpontba helyezni. Nagyon köszönöm. Kérdezem, hogy valamelyik árnyék előadó kíván -e szólni, vagy valaki más. Kaffina úr. Thank you very much, Mr. President, and uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ház asszonynak szeretném megköszönni a jelentést. Nagyon jónak tartom az egész ötletet, hogy általános kérdéseket vessünk fel az atomenergia mm, és a jövő vonatkozásában, és hogy Európa különböző országaiban az atomenergia felhasználása, valamint a jövő energiaellátása milyen kérdéseket vet fel. De visszatérve a jelentésre magára, a fő célja az volt, hogy egy konkrét helyzetet kezeljen. Egyrészt egységes versenyfeltételeket hozzon létre a három ország számára, ahol a, az atomerőműveket le kell állítani. Litvániáról, Szlovákiáról, illetve Bulgáriáról van szó, és ez már várható intézkedés volt. Arra törekedtek, hogy egyenlő lehetőségeket kapjon a három ország. Aztán a második cél a program során az volt, hogy a leállítás hatalmas költségeit eh, kompenzáljuk feléjük. A harmadik pedig, hogy hatékonyabb energia felhasználást ösztönözünk, úgyhogy közben a széndiokszid eh, kibocsátások is csökkenjenek, amikor kiváltják a nukleáris erőműveket. Ebben a jelentésben a bizottság eredeti javaslata nagyon színvonalas. Ház asszony megállapításai úgy gondolom, hogy ugyancsak általános jellegűek, és erről érdemes lenne elvitatkozni, hogy például Európában a nukleáris hulladékkal mit tudunk kezdeni, és hogy hogyan lehet a szabályokat betartatni, és így tovább. A gyakorlatban viszont nem sikerült egyik kitűzött célt sem teljesíteni. Nem tudtunk választ adni ezekre a kérdésekre, mert egyrészt mélyrehatóbb vitát igényelhetne ez, másrészt az Európai Unió programját sem tudtuk igazán nyugvó, pontra juttatni. Három javaslatra szeretnék kitérni konkrétan. Egyrészt a források 40%-ának az elköltése az energiahatékonyság javítása érdekében. És itt arról volt szó, hogy például Bulgáriában a nukleáris hulladék tároló helyére költötték ezt. És tulajdonképpen az első célja teljesül a programnak. Litvánia, Szlovákia, illetve Bulgária valóban egyenlő bánásmódot élvezhet ebben a programban 2013-ig. És Bulgária esetében az egyenlőséget szolgálja a másik két országgal a források ilyetén felhasználása. A második észrevételem ebben a témában az lenne, hogy a kozlodói atomerőmű leállítás azt jelenti, hogy több szénnel működő erőműre van szükség, és az EBRD segítségével növelték a kapacitásokat, és Eközben még a CO2 kibocsátási értékeket is javították. Az Európai Számvevőszék pedig igazolta, hogy az elvárások hatékonyan, teljesült, hatékonyan teljesültek, tehát szabályosan fordították eh, a forrásokat ezekre a célokra, és csökkentek a kibocsátások. Vitatott téma az atomenergia, ez itt is megjelenik, és én úgy gondolom, hogy szélesebb körű vitára lenne szükség. Hogyha itt a konkrét esetre kitérünk, akkor én úgy gondolom, hogy a forrás arra nem elég, hogy egy tisztességes atomhulladék tárolót tudjanak építeni Bulgáriában. Másrészt más országok precedensként hivatkozhatnak majd erre. Tehát, hogy EU forrásokból épített Bulgária atomhulladék tárolót. Tehát én attól tartok, hogy itt ebből óriási vita lesz. Jönnek majd a kérdések, hogy miből finanszírozzák, milyen megoldást használnak, tehát ezek a különböző területek kerülnek majd előtérbe. Aztán az utolsó területre szeretnék rátérni, vagyis hogy a sugárzó hulladékot, illetve fűtőelemeket hogyan szállítják a lerakóra. És a társulási mm, szerződést nem szekheti meg az ország egyértelműen. A hármas, illetve négyes atomerőmű reaktornak a megnyitását nem vállalhatja be Bulgária. biztonsági kérdések merülnek fel, illetve technológiai kérdések. És én úgy gondolom, hogy az Unió rendelkezik a kellő eszközökkel annak a kikényszerítésére, hogy amiről a megállapodásban rendelkeztek, az valóban meg is történjen. Az atomenergia általános felhasználásával kapcsolatos kérdések pedig szélesebb vitát igényelnének. Köszönöm szépen. Kolléga Ogocsev. Köszönöm, Ogocsev úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönet mondani az előadó asszonynak ami pedig azt az álláspontját illeti, hogy a támogatást biztosítani kell a reaktor leszereléséhez. Ezzel kapcsolatosan a bizottság elegendő érvet sorakoztatott fel. Ugyanakkor az előadó javaslata alapjában módosítja a bizottság által javasoltakat. Hogyha különbséget teszünk a nukleáris és a nem nukleáris rész között, akkor amikor támogatást nyújtunk, akkor ha így teszünk, akkor a nem nukleáris ablakot bezárjuk, a másik oldalon egy új ablakot nyitunk meg, mégpedig a sugárzó anyagok eltemetését illetően, de ezt a javaslatot ebben a stádiumban nem tudjuk támogatni. Bulgária leépítette, lezárta négy reaktort, mégpedig úgy, hogy az EU jelentős segítséget adott a reaktorok leszereléséhez, és ahhoz is, hogy ennek gazdasági és szociális következményeit kezelni lehessen, hiszen ennek, ezeknek az intézkedéseknek a gazdaságra hatásuk van. Nem lehet 1760 eh, mega vattót leépíteni Bulgária kapacitásának egyötödét, úgy, hogy annak ne legyen semmilyen kihatása. Hans asszony elmondta az évek között, hogy Bulgáriának nem voltak nehézségei az elektromos ellátás terén ennek következtében, és éppen ezért nem kell már támogatást nyújtani az országnak. De ez nem így van, mert a mi energiarendszerünk fel tudott készülni már előre a reaktorok leszerelésére, és arra, hogy ez a fontos energia kapacitás leépült, megszűnt. Azt viszont nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az én országomban a reaktorok leszerelését a lakosság nagyon rossz szemmel nézte, rosszul fogadta, szociológiai felmérések mutatják ezt, és jelen pillanatban Bulgáriában egész mozgalom alakult ki, erősködnek a reaktorok újra megnyitásán. Az egyetlen módja annak, hogy az állampolgár, hogy a lakosság érezze az EU segítségét, az a kompenzáció, a kompenzáció valamilyen formáján. Mégpedig olyan intézkedésekre gondolok, amelyek a nukleáris ágazaton kívül állnak, például középületek, egyéb épületek, amelyek hat, energiahatékonysági intézkedéseknek köszönhetően csökkentették költségeiket nagyon jelentős segítséget kapott például a távfűtés hálózat, és ezt is az emberek közvetlenül érezhették. De ha ezt az ablakot becsukjuk, akkor világos üzenetet küldünk, mégpedig azt, hogy az állampolgára, a bulgár lakosság nem fogja érezni ezt a támogatást. Másrészt pedig az, hogyha jelentős összegeket átcsoportosítanak, itt 120 millióról van szó, ami több mint harmada a következő időszakra előirányzott támogatásnak, hogyha ezt az összeget átcsoportosítják, valami másra, amit nem lehet 2013-ig megoldani, akkor ez nem jelenti a gond orvoslását, és ez nem lenne az európai pénzügyi erőforrások hatékony felhasználása. Szerintem ez a javaslat elfogadhatatlan. Mivel a jelentésben többször olvashatunk a verseny torzulásáról, arról, hogy el kell kerülni azt, hogy más termelést támogassanak, például az elektromos energia termelést. Ezzel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy ha úgy tálaljuk ezt a 120 milliót, hogy mindezt a sugárzó anyagok, fűtőanyagok kezelésére használják majd föl, ez gondot fog okozni egész Európában, mert ez támogatás lesz nem csak Bulgária számára. Nem szabad elfelejteni, hogy vannak más országok is, amelyek hasonló helyzetben vannak, amelyek leépítették, leszerelték reaktoraikat, más országok is használják az atomenergiát az EU-ban, és az az igazság, hogy ez a probléma a méltányossághoz és az egyenlő bánásmódhoz is kapcsolódik. Tudnélék, egyenlő szintre kell helyezni Bulgáriát és a többi országot, amely leszereli nukleáris képességét, leépíti ezt a képességet, ami a javaslatot illeti, és a jelentést általában azt az álláspontot mi módosító indítványokkal fogunk élni, és pontosítást kérünk, ami ezt az álláspontot illeti. Hansdorf kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Hámsz asszonya egyetértek a következőben. Egyetértek azzal, hogy a lehető legmagasabb biztonsági elvárásokat kell támasztanunk az atomerőmű esetében. illetve a leállítás folyamatával kapcsolatban. Másrészt viszont abszolút nem értek egyet Hans asszony egyéb megállapításaival, mert ez a megállapodás Bulgária és az Európai Unió között a csatlakozási szerződés magyarán az már számolt eleve nem csak az atomerőműnek a leállítási költségeivel, hanem az elveszett kapacitást kompenzáló intézkedésekkel is. Tehát ez nem zúzta össze Bulgáriának az energiaellátási biztonságát. A szomszéd országokat, például Romániát, Szerbiát és Macedónia volt jugoszláv tagköztársaságot sújtja, mert ők nem kapnak áramot az atomerőműből. erőműből ezt a kiesést valahogy pótolni kell. És Bulgária társadalma kiszolgáltatott helyzetben van. Tehát nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ezeket a balkáni államokat veszélybe sodorjuk. Stabil, virágzó balkáni államokra van szükség, és a társadalmi felzódulásokat el kell kerülnünk. Mert a Balkán nélkül Európa sem lehet egész. zöggenőmentessé kell tenni az átállást az Európai Unióba. Zöggenőmentes folyamat keretében kell beintegrálni a Balkán államait. Bulgária ebben pedig segíthet, és segíthet problémamentessé tenni ezt a folyamatot. Ennek érdekében egy nyolc módosító indítványt írtam a tervezethez képest és remélem, hogy az Európai Bizottság által javasolt eredeti eh, eljárásnak megfelelően elfogadják majd ezeket, hogy a parlament jóvá hagyja ezt, valamint, hogy a kártérítési hozzájárulást is elfogadják majd. Köszönöm. Monsieur Audi. Merci. Köszönöm, Audi úr. Euh, Köszönöm, elnök úr. Ami a pénzügyi kezelési technikát illeti, Bulgária esetében a pénzügyi rendelet 53-as cikkére hivatkoznék, az Európai Unió ellenőrizheti ezeknek a forrásoknak a felhasználását, és a második kérdésem az Európai Bizottsághoz szól, mi a biztosíték arra, hogy a leszerelést végző vállalkozások átlátható módon és a közbeszerzési szabályok szerint használják fel ezeket a pénzeket. Másrészt közösségi preferenciát kapnak-e azok az európai hatáskörök, amelyek léteznek a, az atomerőmű leszerelése kapcsán. Bedanke mich sehr. Darf ich der Kommission das Wort geben? A bizottságnak adom meg a szót Válasz úr, főigazgató. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek is, hogy elkészítette ezt a jelentést. Nagy elégtétellel nyugtázom azt, hogy nagy fokú a konvergencia ezen jelentés, illetve a bizottság javaslata között. Először is mind a két anyagban elismerik azt, hogy Kozlodújban a legmagasabb színvonalon kell befejezni a munkálatokat. Elismerik azt is, hogy 2013 végéig kell finanszírozni ezt a tevékenységet, és a, az EBRD kozlodúj leszerelési alapjából történjen a finanszírozás. Egyetértünk a tekintetben is, hogy a finanszírozási igény mekkora, milyen nagyságrendű. Az előadóból indul ki, hogy 300 millió euró négy évre. Ez egy méltányos csomag. Azután jön a kritikus kérdés, ahol eltér a véleményünk, ez pedig az a kérdés, hogy hogyan kerüljön sor ennek a pénznek a felhasználására. Azt, is, azt hiszem, hogy a 180 milliós rész a visszaépítésre, ez elfogadható, a kérdés az, hogy a 120 milliót arra használjuk -e fel, amit a csatlakozási szerződés 30. cikke tartalmaz, azaz energetikai projektek finanszírozására, vagy pedig a 120 millióból egy végtárolási projekt valósuljon meg Bulgáriában, ahol a kiégett hűtőelemeket lehet véglegesen tárolni. Biztosítatom az jelentéstevőt arról, hogy a végtároló létesít a bizottság ugyanolyan politikai jelentőséget tulajdonít, és Öttinger biztos a meghallgatásán is megerősítette, hogy a bizottság ezt a kérdést, azaz a hulladék menedzsment kérdését olyan fontosnak tekinti, hogy még idén kidolgoz egy javaslatot, és ezt be kívánja még idén terjeszteni. Hogyha meg lesz ez a javaslat, felvetődik az a kérdés, hogy akkor helyes-e bizonyos projektek finanszírozását, ami, meg, ami megvalósulhatna majd ebből a javaslatból, már előre prejudikálni. Egy olyan javaslat alapján prejudikálni, ami a közvetlen végtárolással nem függ össze. A bizottság fel kell, hogy tegye azt a kérdést, hogy egy ilyen eljárással nem indítunk -e, indukálunk -e egy dominó hatást, azaz minden érintett állam azután majd nem kére, követele finanszírozást az EU-tól különböző kalapokból. De ezzel még nem válaszoltunk arra a kérdésre, hogy energetikai projekteknek egyáltalán van-e még értelme ebben a kontextusban. És itt szeretném aláhúzni azt, hogy Bulgáriában energetikai projektek nem csak új termelő kapacitásokat jelenthetnek. Kozlodúj bezárásával a termelés konfigurációja és helyszínei drámai módon megváltoztak. Tudjuk, hogy az elosztó átviteli hálózatokba még szükség van beruházásokra ahhoz, hogy ez az új folyamat lezárulhasson. Azt is tudjuk, hogy bizonyos átjátszott állomásokat, transformátorokat kell létesíteni ahhoz, hogy az elektromos, a villamos energia továbbítását garantálni lehessen. Ilyen projekteknek van még értelme, függetlenül attól a kérdéstől, hogy akarok-e, vagy szükség van-e új termelőkapacitásra. Ami pedig az energia hatékonysági projekteket illeti, itt eltérnek a vélemények. A mi megítélésünk és értékelésünk szerint Bulgária olyan tagállam, ahol az energiaintenzitás a közösségi átlagnak mintegy nyolcszorosa. És pontosan itt lehetne a legtöbbet nyerni energiahatékonysági projektekkel. És pontosan itt lenne értelme beruházni az energiahatékonysági projektekbe. Készen állok arra, hogy független tanácsadókkal készítessek egy értékelést, egy jelentést, energiahatékonysági projektekbe való beruházást értékelni ez a tanulmány, és megfelelő következtetéseket vonna le. A pénz odaítélése jogos, és ezért döntöttünk úgy, hogy az EBRD-nél létesítendő alapból történjen a pénz folyósítása. Rendszeresen ellenőrizzük majd a kifizetéseket, és a projektek ezeket egy olyan bizottság elé kell vinni, amely ezeket azután részleteiben megvizsgálja, a transzparencia, tehát a részletek ellenérzése teljes mértékben biztosított. És jelen pillanatban az Európai Számvevőszék pontosan egy performance auditot, egy teljesítmény auditot végez. A következtetésünk tehát, és a bizottság kérése az, a ne prejudikáljuk a végtároló finanszírozását, tehát ne csak ez, ne kötelezzük el magunkat erre, hanem hagyjuk nyitva még az energiahatékonysági projektek finanszírozhatóságának a kérdését, ha Bulgári ezt szeretné. Köszönöm szépen. Azt hiszem, elfogadhatjuk ennek a vizsgálatnak az ígéretét, majd meg is kapjuk ezt nyilván. Harms asszony, egy dolgot fontos elmondanom, egyáltalán nem ellenzem azt, hogy Bulgáriában többet tegyenek az energia hatékonyságért és a fenntarthatóságért, csak szeretném leszögezni, hogy az ismereteink alapján Bulgária ezen a területen saját ráfordítása, illetve most a leszerelési alapból folyosított EU támogatás aránya amellett szól, hogy hát a e Bulgária igazából nem emelte energiastratégiája központi elemévé az energiahatékonyság növelését és a fenntarthatóságot. Lehet, hogy van egy-két nagyon jó eh, projekt, amely kapott EU támogatást, de a bizottság, amikor az egész bulgáriai stratégiát értékeli, eh, akkor ezt eh, ne túl. Itt nagyon messze van még Bulgária attól, hogy egy igazi ugrásszerű előrelépés történjen az energiahatóság hatékonyság növelése tekintetében. Itt még csak javulhat a helyzet. Szeretnék még valami mellett érvelni. Természetesen ugye a zöldek frakciának a tagjaként nyilvánvalóan nem érdekünk az, hogy Bulgáriában az atomenergia felhasználásába vagy atomerőműbe investáljanak, és a vég tárolás helyett. Másrészt viszont, ha mi európaiak nem csak pénzügyi támogatást adunk, hanem felelősséget vállalunk a biztonságért, a biztonsági szabványokért, a kozlodói bezárásával, leszerelésével kapcsolatban, akkor az egész helyzetet kell mindig értékelnünk. És azt kell, hogy mondjam, annak alapján, amit például Bulgária és az Európai Bizottság kommunikációjából hallottam, nem az a benyomásom támad, hogy Bulgária a e, végleges e, leszerelés és a végleges e, tárolás érdekében egy jó stratégiát követne. Az Oroszországgal meglévő újrafeldolgozási szerződések kapcsán pedig azt mondanám, hogy ezeknek az indokolását a Joint Convention jelentésben találjuk meg, és itt azt olvashatjuk, hogy Bulgáriának nincs elég forrása a végtárolás megoldásához. És az újrafeldolgozás Oroszországban egy olyan megoldás, ami jövőbeni nemzedékekre nehezedő, elviselhetetlen terheket akadályoz meg. Hát azt hiszem, most túl messzire menne, hogyha ezt alaposan megvitatnánk, de hát azért nyilvánvaló, hogy nem jövőbeni nemzedékek terheléséről van szó, hogyha most az Oroszországban zajlik az újra feldolgozás. A polgárok azt mondják, nincs pénzük a végtárolásra, és ezért viszik ki a kiégett fűtőelemeket Oroszországba, Kozlodújból is. Ez egy olyan helyzet, amit nem tartok elfogadhatónak, és véleményem szerint, különösen akkor, hogyha Ötinger úr, új energiaügyi biztos, azt mondja, hogy nem lehet túl olcsó a végtárolás, mert a legmagasabb szintű normáknak kell, hogy ez megfeleljen, akkor azt kell mondanunk, hogy a mostani bulgáriai gyakorlat, amit esetleg más tagállamok is követhetnek, nem elfogadható az ajánlat, ez a 120 millió most, amit Bulgáriának ígérünk, ez sokkal nagyobb kellene, hogy legyen, de ezt az ajánlatot véleményem szerint most mérlegelnünk kell, meg kell vizsgálni azt, hogy ebből a 120 millióból mennyire lehet javítani a hatékonyságot. Örömmel várom a módosító indítványok alapján majd a későbbiekben lefolytatandó vitát. Elnök, Köszönöm szépen ezt a nagyon intenzív vitát, ezzel lezárom ezt a napirendi pontot. Módosító indítványok, ugye hallottuk, hogy lesznek, kérem, hogy ezeket március 4-ig nyújtsák be. 18. pont, nincs több közlendő. 19. ezt látják, hogy mi a következő ülés időpontja. Köszönöm szépen, hogy ma itt voltak, részt vettek a vitában és további érdekes, kellemes estét kívánok!